társaim folytatjuk a munkát. először is egy bejelentésem lenne az agri bizottságnak a tegnapi ülés megnyitásakor bejelentett felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzéséről szóló határozatra irányuló ajánlása tekintetében a twenty four órás határidő alatt nem érkezett kifogás. a one hundred and five ös cikk hatodik bekezdésének megfelelően az ajánlást ezért elfogadottnak tekintjük holnap two thousand and fifteen május twenty án szerdai elfogadott szövegek között ez közzétételre kerül. most pedig áttérünk a következő napirendi pontra ami nem más mint közös vita a pénzmosásról ajánlás második olvasatra krystianis kariins judith sargentini a raportőrök a pénzügyi rendszerek